Okay, colleagues, we can uh, look to make a start. Tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el, de még a, a napirend előtt néhány pontot uh, szeretnék uh, átvenni, úgyhogy Sárnecki úr így kap egy pár percet uh, hogy kipihenje magát az érkezés után. Először is a napirend elfogadása az első pontunk. A kollégák megkapták a napirendet. Feltételezem, hogy senkinek nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban. A második pont az elnök közleményeit tartalmazza. A következőkről volna szó. A nyelv elérhető. Különböző nyelveken ezt a kont hírlevélből láthatják, az Európai Parlament honlapján keresztül nyomon követhető az ülés menete. Ma nem szavazunk, holnap igen, ezért kérnék mindenkit, hogy a szavazókártyáját a holnapi napra hozza magával. A hármas napi rendi pont pedig a különböző üléseink, ha nem tévedek, hat korábbi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása, amennyiben nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor ezen jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Most pedig következik a negyedik napi rendi pontunk, ami a 2014-es évi általános költségvetés mentesítése, különös tekintettel az egyéb uniós intézményekre. Három előadót jelöltünk ki a többi intézményre vonatkozóan. Csárnecki úr kapta talán a legtöbb jelentést, először ő kapja meg a szót. Fisztesen képviselő is számos jelentést készített, és Makovej asszony, aki ma nem tudott eljönni, mert nem érzi jól magát, de ha nem tévedek, akkor Csárneszki úr lesz az, aki ismerteti az általa elkészített jelentéseket, vagy Fiszteszen úr fogja átvenni Makovej asszony jelentéseit. Rendben, Csárneszki úr, akkor önnek adom meg a szót, hogy ismertesse a jelentését. Thank you, Mr. Chairman. I'm sorry I was delayed few minutes because... Köszönöm, elnézést kérek, hogy késtem. A gép is késett. Elnök úr, kedves kollégák, kezdjük a számvevőszékkel, és emlékeztetnék arra, hogy a külön jelentéseket mindig időre kértük, és ebben a vonatkozásban minden nem sikerült elérni azt a célkitűzést, a 18 hónapos célkitűzést. Aztán a lezárt Olaf ügyek nem csak a számvevőszékre vonatkoznak, hanem de ettől függetlenül elvárás az, hogy a lezárt ügyeket a számvevőszéknek is nyilvánosságra kell hoznia, illetve azt, hogy milyen vizsgálatot folytat. Ami a decentralizált ügynökségeket illeti, a számvevőszéknek az 54-es cikket kell követnie, amely a külső auditorokkal foglalkozik, és a magánauditoroknak, a külső auditoroknak nyújtott jobb útmutatást. A, itt a közbeszerzés és a külső szerződések több mint 1400 óra plusz munkát jelentettek a decentralizált ügynökségeknél, és a külső auditorok munkája pedig összesen 550 ezer euróba került. Szerintem a számvevőszéknek ezt a témát fel kellene vetnie az ügynökségekkel, és megfelelő megoldást találni arra, hogy csökkentsük az administratív terheket. Ami az Európai Ombudsman illeti, ott nincsenek jelentős problémák. Az ombudsman hivatalának megszervezettsége nem felel meg az organigramnak, mármint a websájton fe, felelhető organigramnak, tehát igazándiból nem tudjuk most pontosan, hogy jelenleg mi a felépítése az, or, az ombudsmani hivatalnak. A saját kezdeményezésű vizsgálatok koordinátora az organigramban nem is létezik. Az ombudsmannak tájékoztatnia kellene bennünket arról, hogy ez az új állás, ez egy tágabb vagy egy szélesebb átszervezésnek a része, és tájékoztatni kell bennünket arról, hogy milyennek a szerepnek a feladata. Ami az EKS, a külügyi szolgáltat illeti, még, még mindig látjuk, hogy egyenlőtlenségek vannak a nemzetiségi elosztásban, megosztás, megoszlásban, E, noha voltak eredmények, illetve előrelépések, további javulásra számítunk. Ami pedig a delegáció vezetőket illeti, és ez sem egy új keletű dolog, nekik is rá kellene én már jönniük, hogy operatív szerepük is van, és nem csak politikai szerepük. Ami pedig a közérdekű bejelentőket illeti, az erre vonatkozó eljárásokat minden külpolitikai területen érvényre kell juttatni. Ami az Európai Tanácsot és a Tanácsot illeti, költségvetés ellenőrzési szempontból megközelítve látszik, hogy nagyon sok az alulköltés még minden kategóriában. A tanácsnak teljesítményi jelzőszámokat kell kialakítania a költségvetési tervezésben. Javítania kell a költségvetési tervezést. Emellett azt is, arra is rá kell mutatni, hogy 2014-ben az egyik fő célkitűzése a tanács közt főtitkárságának az Európa Building, Európa épület 2015-ös átadása lett volna, de ezt nem sikerült elérni. A kérdésünk ezzel kapcsolatban az, hogy mennyibe kerül ez a csúszás. Mindannyian tudjuk, hogy nincs együttműködés. Ez a politikai aspektus a mentesítésnek, amiről most már beszélek nincs együttműködés. A tanács főtitkárságának a levele, amit arra küldött, hogy meghívtuk őt ide, egy januári párbeszédre, valójában nem reagált a meghívásra, és nem válaszolt az írásban feltett kérdésekre sem, amiket novemberben küldtünk. A főtitkár levele mindössze megismételte azt az álláspontot, hogy eh, hogyan kellene a két intézménynek a pénzügyi információkat kicserélni egymással. A jelentésben tehát én megint a mentesítés elhalasztására teszek javaslatot. Köszönöm. Köszönöm, Csárnecki úr. Tiszteszen úr jelentésére térünk át, eh, aki talán beszélett Makovej asszony jelentéséről. Igen, megteszek minden tőlem telhetőt. Makovej asszony jelentését is ismertetve, először is az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítéséről szeretnék szólni, és jelezném, hogy kitűnő volt a felek közti együttműködés, amiért köszönetet szeretnék mondani az EGSB adminisztrációjának is az irányukba tanúsított nyitottságért. Általában mivel elégedettek vagyunk a 2014-es fiskális évben nyújtott teljesítményért, ami a számvevőszéket illeti jelezte, hogy az EGSB lényegi hibát nem követett el, ami jónak minősül. A kihasználtsági arány a felhasználási arány 95 százalék, amit remélhetőleg javítanak 97 százalékra. Ezt 2012-ben már elérték, és ez minden szempontból véve pozitívnak minősíthető. Úgy gondoljuk, hogy a videokonferenciákat és hasonló technológiákat jobban ki lehetne használni, hogy ezáltal az ülésekkel és az utazásokkal járó költségeket csökkenteni lehessen, remélhetőleg megszívleli ezt a tanácsot az bizottság. Ami pedig a szabályokat illeti, várjuk február előtt ezeknek az elfogadását, ezt nyomon is követnénk, még mielőtt a mentesítést a plenárisra vinnénk. Találtunk bizonyos gyenge pontokat az EGSB működésével kapcsolatban, de nem gondoljuk azt, hogy ezek különösebben problematikusak lennének. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezeket a folyamat során elég jól orvosolták. Az EGSZB-től kaptunk technikai javításra vonatkozó kérést a mentesítési javaslattal kapcsolatban, előadóként megpróbálom ezeket beépíteni oda, ahol véleményem szerint jobb betekintést nyújtanak a szervezeti felépítésbe. Remélhetőleg sikerül majd megállapodnunk ezen technikai módosításokban. Ami az Európai Bíróságot illeti, megint csak szeretném megköszönni az együttműködést. A bíróság végrehajtási aránya 99 százalékot ért el. Arra fogjuk ösztönözni hogy őket, hogy a létező forrásokat jobban használják fel, és az IT applikációk, illetve technológiák javítását folytassák, hogy ezáltal a papír, a papíranyagokat csökkentsék, valamint a tolmácsolási és a fordítási kiadásokat is. Az Európai Számvevőszék szeretné folytatni a felülvizsgálatot, hogy értékelje a bíróság működését, és további eszközöket helyezzen a kezünkbe azzal arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban jobb teljesítmény alapú ellenőrzést végrehajtanunk. Ami a külső feladatok értékelését illeti, a bírók külső feladatait, 2016. januárjában kaptuk meg az erre vonatkozó információt, miután többször kértük. Sajnálattal konstatálom, hogy egyes bírák részt vesznek olyan tevékenységekben, rendezvényeken, amelyek nem szerepelnek a külső tevékenységekről szóló jelentésben, amelyet mi készhez kaptunk, ezért arra ösztönözném a bíróságot, hogy fogalmazom pontosabban, és léptessen életbe egy rendszert, amely által pontosabb képet kapunk arról, hogy milyen tevékenységeket folytatnak a bírák. Azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos lenne a folyó értékelési gyakorlat szempontjából, így jobban tudjuk értékelni azt, hogy hogyan javítható a bíróság bíráinak tevékenysége, teljesítménye. Arra ösztönözzük, hogy a szolgálati autók számát csökkentsék, valamint ezáltal az adófizetőkre nehezedő terheket, és végezetül aggaz bennünket az, hogy a közérdekű bejelentőkre vonatkozó szabályzatot még nem fogadták el a bíróságon, várjuk 2016 során ennek elfogadását, és nyomon követjük mindezt a mentesítési eljárás során. Ez lenne az én jelentésem, most pedig áttérnék arra a feljegyzésre, amelyet Makovej asszony irodája juttatott el hozzám. Először is az adatvédelmi biztosról szeretnék beszélni. A kritikus pontra térnék rögtön át, Először is Makovai azt szeretném megköszönni az együttműködést, és ami a bírálatokat illeti, a következőt jegyzett meg, következőt jegyzett meg ebben a jelentésében, ami az érdekonfliktust az összeférhetetlenséget illeti. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy az adatvédelmi biztos a szakpolitikára vonatkozó információt nem hozta nyilvánosságra, ezért arra kéri fel, hogy az összes önéletrajzot, illetve ö, érdek ö, konfliktusra való nyilatkozatot hozzá nyilvánosságra, illetve azt, hogy 2016 júniusáig hozza nyilvánosságra azt, hogy milyen szakértőkkel dolgoztak, egyértelmű szabályozásokra van szükség 2016 végéig. A közérdekű bérentőkkel kapcsolatban arra kéri, hogy a belső szabályokat amelyeket 2015-ben fogadtak el hozzá nyilvánosságra, hogy ez teljes mértékben megfeleljen az első szabályzat 22C cikkének. Ami a közbeszerzéseket illeti, arra kéri, hogy 2016 végéig hozza nyilvánosságra az összes szerződést, amelyben az adatvédelmi biztos részt vett, még akkor is, ha a többi intézmény korlátozott információt nyújtott a különböző különböző eljárásokkal kapcsolatban. Mm, hangsúlyozza azt is, hogy az Európai Parlament már tavaly is kérte a testületet, valamint a személyzetét, hogy a humán erőforrások felhasználását csatolja az éves jelentéshez, arra kéri az adatvédelmi biztost, hogy a parlamenthez, illetve a mentesítési hatósághoz jutassa ezt el 2016. júniusáig. Továbbá további pontosítást kér a nemzeti szakértők önéletrajzával kapcsolatban, és az ő jóváhagyásukat is kéri, és nem látja indokoltnak, hogy ez a folyamat ne jelenjen meg a testület honlapján, átláthatóvá kell ezt tenni. Ennyi lenne az adatvédelmi biztosról, aztán áttérnénk a régiók bizottságára. Először is az előadó elégedett az együttműködési megállapodással, amely a régiók bizottsága, az EGSB valamint az Európai Parlament között született a források jobb felhasználása érdekében. Hangsúlyozza, hogy a megállapodásból eredő költségvetési megtakarítások egy félide értékelésben kell, hogy tükröződjenek, hogy megállapíthassuk, vajon elértük-e a célokat. Vannak azonban bírálatok is. Először is hangsúlyozza, hogy az ellenőrzés és a kockázat értékelés során mm, megjelölt hiányosságokat, problémákat orvosolni kell. Az Audit Bizottság ajánlásait nyilvánosságra kell hozni, és a mentesítő hatóságot tájékoztatni kell arról, hogy a Régiók Bizottsága milyen enyhítő intézkedéseket kíván hozni. A tagok misszióira vonatkozó adatok nem elég pontosak, ezért több átláthatóságot vár el az előadó, és az összes információt be kell építeni az éves jelentésbe, méghozzá részletes indokolással, hogy a régiók bizottságának épületekre vonatkozó politikáját is tanulmányozzuk, a közbeszerzési szabályoktól való eltérésekkel kapcsolatban szeretné az előadó a részleteket megvitatni, illetve az eljárásokra vonatkozó belső szabályokat behatóbban megismerni. Ami a videokonferenciákat illeti, az előadó szeretné, hogyha ezeket fokozottabban használnák fel, beleértve a modern technológiákat is annak érdekében, hogy a különböző missziókkal, utazásokkal kapcsolatos költségek csökkenthetők legyenek. Elfogadhatatlan az, hogy a régiók bizottsága ugyanazon közérdekű bejelentővel kapcsolatos ügyjel foglalkozik még mindig 2003 óta, noha a parlament már nyilatkozott erről 2015 áprilisában, késedelem nélkül orvosolni kell ezt a helyzetet, és be kell ismerni azt, hogy a közérdekű bejelentő megállapításai eh, helyesek voltak, ahogyan azt az Olaf is megerősítette, valamint egyéb eh, uniós eh, intézmények. Ez lett volna tehát a két utolsó jelentés. Oh, okay, can I thank the two rapporteurs for the presentation? Köszönöm a két előadónak, Csárnecki úrnak eh, és Visteszen úrnak is. Utóbbinak azt is, hogy Makovei asszony jelentését is ismertette, és valóban ő egy sor problémát azonosított a saját jelentéseiben, amelyekről beszélni akart itt eh, előttünk. Most megadom a szót a többi képviselőnek, hogy akár kérdéseket intézzenek, akár megjegyzéseket tegyenek az előadóknak. Zajcsovszki úr. Děkuji, pane předsedající. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a jelentések elkészítéséért. Köszönöm, hogy ilyen sok témával foglalkoztak, és így eszmét cserélhetünk ezekről. Elmondanám. Öröm az árnyék jelentéstevők szemmelre ezen témákkal kapcsolatosan munkálkodni, hiszen így láthatjuk, hogy az intézmények jól működnek és megfelelnek jó hírnevüknek. Az intézmények munkáját azonban vissza kell tükröztetni az európai polgárok életében is, és éppen ezért csak támogatni tudom, hogy az intézmények foglalkoznak ezzel, és sajnálom ugyanakkor, hogy az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa, tehát a két pillére az EU-nak néha napján nem tartja közvetlenül szem előtt ezt a felismerést, és nem felel meg a polgárokkal szembeni felelősségének. Azaz, a mentesítési eljárásról nem működik együtt a parlamenttel. Az éves beszámoló és a fontos kérdésekre való válasz nem került a parlamenthez amelyek ugye összefüggenek a költségvetés végrehajtásával. Hát én ezt a tényt egész egyszerűen botrányosnak tartom. Vannak belső szabályok, a ö, problémás eseteket feltárókat illetően. Mindez kihat az adófizetőkre, illetve az Európai Unió hírnevét is befolyásolja. Ez az átláthatatlan munkavégzési mód károsítja az európai polgárokat, és nem azt írja el, amiről az európai intézményeknek gondoskodniuk kell, ezen változtatni kell. Itt van például az Európai Ombudsman, illetve a szemvevőszék Ezzel kapcsolatosan támogatom az Európai Ombudsman vizsgálatát, illetve a szemvevőszék munkáját. Mivel hozzájárulnak az átláthatóbb EU kialakításához, akár az intézmények, akár a tagállamok szintjén. Mindketten 2014-ben jelentős megtakarításokat értek el, azonban az Európai Ombudsmani Hivatalnak gyorsabban le kell bonyolítania eljárásait. És még egy utolsó megjegyzés, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra vonatkozóan. Itt néhány ajánlást fogalmazunk meg az EGSB irányában. Az EGSB struktúrájára térnék ki röviden. Ez átláthatatlan, és nem ö, ö, áttekinthető, néha kontraproduktív. Gyorsan döntésre kellene jutni ezzel kapcsolatosan. Az EGSB esetében gyakran nehéz hozzájutni a megfelelő dokumentumokhoz és elemzésekhez. Tehát egy erőforrás menedzsmentre lenne szükség. Jelenleg ez az erőforrás menedzsment megfelel eléggé merev, hogy enyhén fogalmazzak. Ez az illetékes menedzser elásokkal is összefügg, illetve a földrajzi megoszlással. Nézzük csak meg, hogy mennyi képviselője van az úgynevezett új tagállamoknak a vezetői pozíciókban. Ezen kívül az eljárások gyakran nagyon hosszadalmasak és unalmasak, és itt a tagállami hivatalokra is kitérnék, hatékony a munkavégzésre lenne szükség ezen intézmények esetében is, hiszen nem végzik el azt a feladatot, amit a polgárok tőlük várnak. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Van-e még valaki? Tessék, Szantez úr. Ja, hvala za besedo. Bolj a manj so kolegi že povzeli tisto, Köszönöm. Az előző kollega nagyjából mindent össze is szedett nyilván ezt nem is fogom elismételni, de a tanács ö, problematikájára azért még kitérnék. Az együttműködés hiánya a tanács részéről az mindenképpen nehézé teszi az életünket. Az európai intézmények hitelessége ennek folytán nem megfelelő a polgárok szemében és annak, hogy elveszítjük a polgárok bizalmát. Ugyanakkor a helyzet tovább romlott, mert az Európai Unió, az Európai Parlament legitimitását is aláássa ez a magatartás. Ehm, igazándiból itt a mentesítési eljárás kérdőjeleződik meg, és ez teljesen nyilvánvalóan szerződéssértés is történik, tehát jogszabálysértés. Alapvetően egy múlt századból való gentleman's agreementre hivatkozva vonakodik a tanács megosztani velünk a beszámolóját. Pascal Durand az AFKO részéről készített egy jelentést a 2014-es tanácsi mentesítésről, és azt írta, hogy 2009 óta 3 milliárd eurót költött úgy el a tanács, hogy igazándiból nem tudjuk, hogy mire, tehát abban az értelemben nem tudjuk, hogy mire, hogy nem lett mentesítve, illetve nem lett ellenőrizve ez a pénzköltés. És a parlamentnek minden oka megvan arra, hogy követelje ezeknek az adatoknak a, az átadását nyilvánosságra. Tehát nem akarjuk, hogy minden évben ugyanaz ismétlődjön. Azt gondolom, hogy az átláthatóság irán, az átláthatóságért folytatott harcunkban mindenkinek részt kell vennie beleértve a számbevőszéket. Kaltenbach asszony a következő hozzászól. Ja, Köszönöm szépen részemről is a szenvevőszék, illetve a jelentéstevők felé intézem köszönet nyilvánításomat. Tartalmilag nincs sok hozzáfűznem valóm ahhoz, ami elhangzott egyes jelentéseket illetően, és még egyszer köszönetet mondok a jelentéstevőknek, a fókuszt talán más témákra fogjuk irányítani erőteljesebben. Lesz majd néhány módosító a részünkről, de ahogyan a múltban, most is rendkívül kollégiális légkörben dolgozhattunk, és ahogyan az előttem szülők is elmondták, a tanácssal kapcsolatosan hiányzik ez a kollegiális együttműködés. Az eszmecsele jól működött más intézményekkel, azt hiszem, hogy a parlament a polgárok képviselőiként joggal igényli, hogy meg tudja hogyan használják fel az európai adófizetők pénzét, és az Európai Tanácsal vagy együttműködés még javításra szorul. A jövőben, amikor a 2015-ös mentesítésről van szó, remélhetőleg más lesz a helyzet, és már a jelentéstevők tervezeteiben is szerepel majd a tanács mentesítése. Politikailag mindig bizakodó vagyok, és reméljük megtaláljuk a módját, hogy az adófizetők jogos kívánalmainak meg tudunk majd felelni. Nagyon elégedett vagyok a nagy területeken az ügynökségek munkájával, a szemvevőszék munkájával, hogy az adó adófizetők pénzét hatékonyan, takarékosan használjuk fel, ehhez nem szabad elfeledkeznünk a célkitűzéseinkről sem. Nem csupán lineáris megszorításokra van szükség, és erre egyszerűen büszkének lenni, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kiadások vannak más intézményeknél, ügynökségeknél, a számvevőszéknél, és az is egy kérdés, hogy ezen intézmények rendelkeznek-e a megfelelő pénzügyi forrásokkal. A forrásokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználnunk, a célokat sem szem elől veszítve a szemvevőszék vonatkozásában nem lenne jó, hogyha a személyzeti sztenderdek csökkennének a megszorítások következtében. Itt mindenképpen az európai polgárok, adófizető polgároknak érdesülniük kell ezen pénzek felhasználásáról. Don't think anybody... Rendben, úgy látom, hogy a bizottság vagy a bíróság részéről nincs itt senki, a tanács részéről sem. A legtöbb képviselő megjegyzése a tanácsra, illetve a velük való együttműködés hiányára, az átláthatóság hiányára vonatkozott nem tehetjük ezt meg évről évre, mindig felmerül a vita során, ezért jó lenne, hogyha találnánk egy megoldást erre. Kérdéseket nem intéztek így konkrétan a két óhoz, de szeretnék azért lehetőséget biztosítani nekik is, hogy zárásképpen hozzátegyenek még néhány szót az elhangzottakhoz. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani valamennyi kollégának, akik itt most megszólaltak. Egyetértek Zdehovszki úrral, Soltesz úrral, valamint Kaldenbach asszonynal. Zdehovszki úr felszólítása, illetve Soltesz úré az átláthatóságra vonatkozóan az Európai Tanácsnál helyes volt. Már régóta vagyok európai parlamenti képviselő, és úgy látszik, hogy ez egy soha véget nem érő történet, hiszen nagyon régóta beszélünk már ezekről a problémákról, és az európai tanács egyszerűen megkerül a probléma megoldását. Van egy lengyel közmondás. Hiába beszélünk a falra akasztott képhez, az nem fog nekünk válaszolni, tehát egyfajta falra hányt borsó a szavunk, ez a helyzet az Európai Tanácssal kapcsolatosan. Az Európai Tanács javaslatainkat a nagyobb átláthatóság tárgyában nem fogja elfogadni, Ugyan ez nagyon fontos az európai adófizetők számára, ők követelik ezt. És ahogyan Kádenbach asszony, jó magam is szeretném azt a reményt kifejezésre juttatni, hogy a jövőben ez a helyzet javulni fog. Remélünk kell ezt. Talán én kevésbé reménykedem ebben, mint Kádenbach asszony, de remélem, hogy neki lesz igaza, nem pedig nekem. Egy év múlva köszönöm. Okay, thank you for that, Mr. Köszönöm szépen, Fisztenszer úr. Szeretnék minden kollégámnak köszönetet mondani a segítségükért. Arra kérnék mindenkit, hogy terjesztenek be módosítókat. Én is szeretnék minél többet beépíteni, hogy kompromisszumos megoldásokra jussunk és így remélhetőleg zökkenőmentes lesz ez a folyamat, és minden nézőpontot, legalábbis a legtöbb nézőpontot be tudjuk majd építeni a jelentésbe, tehát várom a visszajelzéseket, kérem jelezzék, hogyha van-e valami, ami elkerülte volna a figyelmünket a jelentésben, és érdeklődéssel várom a mentesítési eljárás további részeit. Köszönöm szépen. Még arra emlékeztetném a kollégákat, hogy hogyan néz ki a menetrend. A módosítók előterjesztésnek határidő március 4. A bizottságban március 22-én, 23-án kerül sor az elfogadásra, és a plenárison az áprilisi második plenáris ülésen fogjuk, fogjuk szavazásra bocsátani. A következő pont pedig az ügynökségekre vonatkozó mentesítés, úgyhogy ezeket jó magam szeretném ismertetni. Először is köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, eh, hogy együttműködtek velem a jelentések kidolgozásában. Ami a prezentációmat illeti, a horizontális kérdésekre szeretném a hangsúlyt helyezni, és ezt követően talán néhány részletet megemlítenék a konkrét ügynökségekre vonatkozóan. Elismerjük, hogy eh, milyen feladatokat eh, hajtottak végre az ügynökségnek. Azt hiszem, hogy egy kollega korábban említette, hogy nagyon fontos szolgáltatást nyújtanak Európa az Európai Unió állampolgárainak. Ezt el kell ismernünk, nem szabad pusztán ügynökségként tekinteni rájuk, mintha semmit sem csinálnának. A mentesítési eljárás során azt hiszem, hogy a helyzet jobb, mint korábban. Tudjuk, hogy minősített eljárás véleményeket nem bocsátott ki a bíróság a mentesítéssel kapcsolatban. Arról is tájékoztatnám a kollégákat, hogy a közelmúltban a tanácsban a Korefer találkozott, és azt javasolták, hogy meg lehessen adni az összes ügynökség számára a mentesítést, ami minden bizonyal jó hír. A tanács is elismeri tehát az ügynökségek által tett előrelépéseket. Ami a horizontális jelentést illeti, tehát tettem néhány általános megjegyzést a költségvetés tervezése kapcsolatban, megint csak megemlítettem az átvitelt, de fontos különbséget tennünk a tervezett és a be nem tervezett átvitelek között. A legtöbb ilyen átvitel tervezett volt, hiszen több éves programokról van szó, de azt is meg kell jegyeznünk, hogy vannak ügynökségek, amelyeknél túlzott mértékű az átvitel, természetesen ott különös figyelmet kell ezen kérdések orvoslására fordítani. A jelentésebben a közös megosztott szolgáltatásokat is kiemelem az ügynökségek közti szinergia hatásként. Ez egy módja annak, hogy hogyan lehet a hatékonyságot javítani, azáltal, hogy méret gazdaságosságra törekszenek az ügynökségek. A különböző ügynökségekkel való tárgyalások során az derült ki számomra, hogy együttműködnek az ügynökségek, de szeretném ezt még jobban ösztönözni, mennyiben lehetséges, hogy a hatékonysági megtakarítások még nagyobbak legyenek. A jelentésben kitérek a humán erőforrásokkal kapcsolatos gazdálkodásra is. Az ügynökségek megint csak panaszkodnak amiatt, hogy nem csak 5%-os személyzeti megtakarítást kell végrehajtaniuk, hanem további 5%-os megtakarításra is szükségük van átszervezések formájában. Arra kérném tehát a bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy volna-e az átszervezéseknek egy másik alternatívája. Ugyanígy említem a nemek közti egyenlőség kérdését az ügynökségeknél, főleg a magasabb posztokon meg kell vizsgálni a helyzetet az ügynökségeknél. Vannak, amelyek nagyon jól teljesítenek a nemek közti egyenlőség biztosítása terén, mások esetében ez nem feltétlenül mondható el, tehát ezeknél előrelépés szükséges. Az összeférhetetlenséget és az átláthatóságot is megemlítem elismerem, hogy az ügynökségek több mint 80%-a esetében van egy csalás ellenes mechanizmus. A három ügynökség azt jelezte, hogy egy ilyen stratégia elfogadását tervezik a 2016-os év során, ez pedig mindenképpen üdvözlendő, biztosítanunk kell, hogy ez valóban meg is történik. Továbbá elismerjük azt is, hogy az összes ügynökség elfogadott az érdekkonfliktusok megelőzésével kapcsolatos politikát, ezeket pedig összhangba hozták a bizottság iránymutatásaival. Az ügynökségek több mint 90%-a esetében van az önéletrajzok, valamint az érdekkonfliktusok nyilvánságra hozatalával kapcsolatos politika, illetve ugyanez kiterjed a szakértőkre is. Vannak azonban ügynökségek, amelyeknél ez problémás, őket arra ösztönzöm, hogy tegyenek eh, lépéseket annak érdekében, hogy eh, a eh, konfliktusok, az érdekonfliktusok kezelése javuljon a jövőben. Amit pedig a teljesítményt illeti, a számvevőszéket arra kértem, hogy értékelje az ügynökségek teljesítményét, ugyanis itt a szakbizottság és maga a számvevőszék is azt nyilatkozta, hogy el kellene mozdulnunk egy olyan rendszer felé, amely jobban figyelembe veszi az, az eredményeket, illetve a teljesítményeket. Nem lenne szabad szerintem az ügynökségeket kizárnunk, biztosítanunk kell, garantálnunk kell, hogy az ő teljesítményük is javuljon. Éppen ezért jó lenne, hogyha a számvevőszék is erre fokozottabban odafigyelne a kommunikációt, a, is kiemeltem. Noha óriási mennyiségű munkát és kitűnő munkát végeznek az ügynökségek, nem mindenki van ezzel tisztában, nem elég ismert az általuk végzett munka, ezért volna mit javítaniuk ezen a téren. Az ügynökségek jelezték, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy az ismertségükön is javítsanak ezért arra kérném őket, hogy tegyenek javaslatokat, amely által jobban szemléltethető az, hogy hogyan kívánnak javítani ezen a kommunikációs politikájukon, és hogyan kívánnak ismertebbé válni a nyilvánosság előtt is. Az ügynökségeknél a székhely kapcsolatos megállapodás már terítéken volt a múltban is. Most kb. négy ügynökségnek nincs még megállapodása az illetékes tagállammal. Fontos, hogy ezek lezáruljanak. Általában a megállapodás hiánya inkább a tagállamra vezethető vissza, mint az ügynökségre, minden esetre kell előrelépés ezen a területen is, és még valami, ami gyakran felmerült az elmúlt hetekben, az az, hogy ki fizeti a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos költségeket az ügynökségeknél. Az ügynökségek szerint a számvevőszék illetékes, míg a számvevőszék szerint az ügynökségeknek kell megfizetniük ezen külső auditokat. Nem egyértelmű tehát a helyzet. Úgy tűnik, hogy a közös megközelítésben van valami, ami arra vonatkozik, hogy a számvevőszék fizessen, ugyanakkor a számvevőszék más iránymutatásokra, illetve rendelkezésekre hivatkozik, amelyből az derül ki, hogy az ügynökségek feladata ez, nem pontosítottuk ezt tehát, de szeretnék majd egy módosítót előterjeszteni arra vonatkozóan, hogy fontos lenne megállapodást találnunk erre a problémára. És még a horizontális jelentéssel kapcsolatos általános megjegyzés két ügynökséggel kapcsolatban. Korábban említettem már, hogy két ügynökség esetében van egyfajta figyelemfelhívó megjegyzés, amelyben a számvevőszék kiemeli azt, hogy szükséges egy ilyen megjegyzés. Az első az EURIZA esetében. Ott a bizottságtól az EULIZA-hoz átvitt IT eszközökkel kapcsolatos forrásokról van szó, a másik pedig az EIT esetében arra vonatkozik, hogy milyen mértékben járulnak pénzügyileg hozzá a, a Knowledge Information Communityhez, erre vonatkozik tehát egy, egy kérdés. Amikor az intézettel egyeztettem, azt jelezték, hogy ez a probléma már tisztázódott. A 2014-es költségvetésnél jelentett ez problémát, és akkor hívta fel erre megint csak a figyelmet az Európai Számvevőszék ezek lettek volna a konkrét ügynökségekkel kapcsolatos felvetéseim, de hangsúlyozom, hogy a tanács azt javasolta, hogy biztosítsuk a mentesítést mindegyik ügynökség esetében. Éppen ezért azt fogom javasolni a jelentésemben, hogy az 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan adjuk meg a mentesítést. És ez lett volna, remélem nem volt túl részletes és túl hosszú ez a tájékoztatásom most pedig a képviselőké a szó, hogyha szeretnének ehhez hozzászólni. Thank you, Derek, for your excellent speech. I can... Köszönöm, Derek. Én sem tudok el sokat hozzátenni, de van egy kis papírom, amit felolvasnék. Dajcs Tamás helyett vagyok itt, egyébként ez vicc volt. Dajcs Tamás helyett vagyok itt, és néhány dolgot hozzászólnék az ügynökségek mentesítéséhez. Először is szeretném megköszönni a raportőrnek, eh, a titkárságnak, az árnyék előadóknak az együttműködést. Úgy gondolom, hogy Derek Von úr nagyszerű munkát végzett, és eh, a jelentések eh, részletes és átfogó képet festenek az ügynökségek működéséről, különösen, különös tekintettel a költségvetési végrehajtást, illetve a pénzügyi helyzetet. Jelenleg eh, nincs, eh, nincs korlátozó vélemény, ami jó hír. A és összességében is elmondhatjuk, hogy kevesebb probléma volt az ügynökségekkel idején, illetve 2014-ben, mint korábban. És a számvevőszeki jelentésekben sem fogalmazódott meg annyi kritika. A két említett ügynökségnél azonban kényszerültünk figyelemfelhívó megjegyzésre, és szükség van follow is, Ez azonban nem eh, változtatta meg az auditorok véleményét, és nem kérdőjelezi meg azt, hogy a beszámolók megbízhatóak. Ezért az, hogy a raportőr minden ügynökségnek a mentesítés megadását javasolja, ami egyébként a közös megközelítésünk és sok erőfeszítésünk, intézkedésünk, illetve az ügynökségek erőfeszítéseinek is az eredménye. Nos, e, ez, ennek fényében én magam is támogatom a raportőrnek azt a javaslatát, hogy az ügynökségeknek adjuk meg a mentesítést. Ez siker az ügynökségeknek is, illetve a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak is. Biztos vagyok benne, hogy a következő években további intézkedések kerülnek bevezetésre, amelyek révén nő a hatékonyság, illetve a belső ellenőrzési rendszerek javulnak, valamint a javul a közérdekű bejelentők helyzete is, ebben az irányban történtek pozitív lépések, egész egyszerűen ezt az irányt kell követni. Tehát ez volt Deutsch Tamás véleménye, én pedig a láthatóságra, kommunikációra tenném a hangsúlyt sokszorosan minden ügynökség részére. A better visibility and as in this year's. Also this is my position and I... Tehát ahhoz, hogy eh, megfelelő mentesítést kaphasson egy ügynökség, ahhoz megfelelően kell kommunikálni, a láthatónak kell lennie. Én azt remélem, hogy ez lesz a, eh, az ügynökségeknek az idei jelszava, az irányunkba és a lakosság irányába is. Jobb láthatóság, jobb kommunikáció. Köszönöm. Thank you. Uh, anybody else like... Köszönöm. Van-e valaki, aki még az ügynökségek mentesítéséhez hozzá szeretne szólni? I'd like to uh, comment. Bizottság. Um, thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission, I would... Köszönöm a bizottság részéről. Röviden reagálnék a szállásfoglalási indítványra, és azon belül is arra, hogy a további 5%-os személyzet csökkentést eh, hogyan kívánja elérni az Európai Bizottság. Aztán a 14-es ponthoz szólnék még hozzá, és eh, ahhoz, hogy eh, a más elbírálás alá tartoznak az adott ipar által finanszírozott ügynökségek elnök e, talán reagálhatna arra is, hogy mi legyen azok, azzal a problémával, e, hogy az ügynökségeknek külső auditorokat kell fizetni. Ebben a kérdésben ugyanis vita van a számbevőszék és az ügynökségek között. Talán ezzel is, e, hogyha foglalkozna. Elnök úr, azt, még, azt meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk azt a problémát, arra most nem tudok válaszolni. Nos, ami a redeployment pool illeti, amely eh, az 5%-os személyzeti csökkentés eh, egyik eszköze, a 2013-as közösségi közlemény, bocsánat, bizottsági közlemény eh, azt tartalmazza, hogy tartalmazza, hogy a 2014-es 14-től 20-ig terjedő időszakban hogyan alakuljon a személyzeti politikája az ügynökségeknek. Ebben van az 5%-os személyzet csökkentés, ami egy intézményközi megállapodás. A 2013 most közösségben, közleményben különbséget tettünk az új feladatokat kapó ügynökségek, az újonnan alakuló ügynökségek és a már jól működő ügynökségek között. Az intézmény közi megállapodásból világos, hogy az 5%-os személyzeti csökkentés az összes ügynökség személyzeti állományára igaz. Ez a redeployment pool, az gyakorlatilag arra szolgál, ez egy tartalék, személyzeti tartalékot jelent, amelyből kisegíthetjük a most alakuló vagy új feladatokat kapó ügynökségeket. Tehát ez csak akkor lehetséges, hogyha a már jól működő e, ügynökségeknél több mint 5%-kal csökkentjük, csökkentjük a személyzeti állományt azért, hogy megspórolhassuk, illetve megkímélhessük a többi ügynökséget, tehát a most induló ügynökségeket, illetve az új feladatot kapó ügynökségeket az 5%-os létszámcsökkentéstől. Erre szolgál ez a e, személyzeti tartalék, ez a redeployment pool ezzel tudjuk elérni a kitűzött célokat. A bizottság most vizsgálja azt, hogy hogyan lehet a szolgáltatásokat az ügynökségek között jobbá tenni, illetve hogyan lehet nagyobb együttműködésre sarkalni őket bizonyos témákban. Az egynökségekkel foglalkozó intézményközi munkacsoport március 14-én találkozik legközelebb, és a munkacsoport azt a feladatot adta az Európai Bizottságnak, hogy a hatékonysági hatékonyság javulással kapcsolatban egy munkaanyagot állítson össze. Ez a munkaanyag, ez hamarosan kész lesz, és már a hét végén reményeink szerint át tudjuk küldeni önöknek is. Utolsó megjegyzés ezzel az 5%-os személyzeti csökkentéssel kapcsolatban az, hogy emlékeztetek arra, hogy a 2013-as közlemény ez egy keretet határoz meg, ugyanakkor ezt nem kell szolgai módon követni mert ahogy önök is tudják, minden egy év költségvetési eljárásában a költségvetési hatóságok megvizsgálják az elkövetkező év szükségleteit, és a keret megállapodáshoz képest bizonyos módosításokat eszközölnek, és valóban az intézményközi megállapodás is azt tartalmazza, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács költségvetés alkotási jogköreit nem befolyásolja, nem érinti az 5%-os csökkentés előírása. Tehát úgy gondoljuk, hogy azok a plusz szükségletek, amelyek felmerültek, például a migrációs válság okán bizonyos ügynökségeknél, és erre reagálva a költségvetési hatóságok is elfogadták, hogy az Európol, a Frontex és az EASO vonatkozásában jelentős megerősítésre van szükség, Nos, úgy gondoljuk, hogy ezek a személyzeti, személyzeti megerősítések, ezek e, nem számíthatók be az 5%-os célkitűzés alakulásába, mert ezek az intézményközi megállapodás idején még nem ismert tényekre vezethetők vissza. Ami pedig a különböző díjakkal finanszírozott intézményeket, illetve ügynökségeket illeti, és az, hogy ezek kapjanak külön elbánást, ez egy legitim kérdés, és az Európai Bizottság nyitott arra, hogy ezt részletesen megvizsgálja. Teljesen nyilvánvaló, hogy azok az ügynökségek, amelyeket vagy teljesen, vagy részben a különböző gazdasági szektorok, ágazatok finanszíroznak díjakból, ezek külön esetet alkotnak alkotnak. Nekik ugyanis van mozgásterük, mert amikor a munkaterhük nő, akkor elvileg nő a beszedett díjak mennyisége is. Éppen ezért az EU támogatást nem érinti a munkateher növekedése. Másfelől azonban nagyon ébereknek kell maradnunk, mert arra is oda kell figyelnünk, hogy a túlzott díjak ne terheljék a gazdasági szereplőket. Az Európai Bizottság természetesen hajlandó arra, hogy megvizsgálja, hogy milyen tér nyílik a rugalmasságra, tehát milyen lehetőségei vannak a rugalmasságnak itt, és erről, ezzel kapcsolatban is kaptunk egy megbizatást a munka csoporttól, készítsünk egy feljegyzés, ez a feljegyzés hamarosan elkészül, és megint csak a hét vége előtt el lesz küldve a tanácsnak és a parlamentnek. Ebben a feljegyzésben megvizsgáljuk azt, hogy ezeknél az ügynökségeknél hogyan lehet hozzáigazítani a rendelkezésre álló személyzeti állományt az elvégzendő munkához. Nyilván eh, ehhez a lehetőséghez megbízható adatokra, jelzőszámokra van szükség, és eh, nem spórolhatják meg az ezek az ügynökségek sem, hogy a hatékonyságukat a jövőben is növeljék, javítsák. Köszönöm, elnök úr. E, én is köszönöm, mondja az elnök. Nagyon hasznos megjegyzéseket tett, különös tekintettel arra, hogy a személyzeti tartalékkal, a redeployment pool-al kapcsolatban van bizonyos rugalmasság, illetve van rugalmasság azoknál az ügynökségeknél is, amelyek, a műk, amelyek működését a beszedett díjakból fedezik részben vagy egészben. És jó lenne, hogyha e, még ebben a külső Audi témában is e, küldenének nekünk valamilyen háttérinformációt, mert ez e, vitára ad okot a számbevőszék és az ügynökségek között. Valaki más meg akar-e még szólalni, mert úgy látom, hogy a számbevőszéktől most nincs itt senki, aki beszélne ehhez a témához, hozzászólna. Amennyiben nem, akkor záró megjegyzéseket tennék a téma előadójaként. Nagyon jól együtt működtünk a, az árnyék előadókkal, és köszönöm a titkárságnak is azt, hogy segítettek a jelentések elkészítésében. Köszönöm a számvevőszéknek azt, hogy az ő jelentéseiket rendelkezésre bocsátották, tehát köszönöm mindenkinek az együttműködést, eh, az, az ügynökségeknek is az elmúlt eh, időszakban komoly előrelépések történtek, tehát én minden ügynökségnek mentesítést fogok eh, javasolni. Volt fejlődés, ez nem azt jelenti, hogy nincs további fejlődésre lehetőség. Ahogy a bizottság is mondta, tényleg jobb kommunikáció és jobb láthatóságra van szükség. Mondjuk, ha mentesítést kapnak, lehet, hogy ezt büszkén hirdetni akarják a kommunikációjukban, és akkor már is javul a kommunikáció. Tehát komoly előrelépések történtek, és ezzel ezt a témát is lezárhatjuk. Now I can go on to the next item, which is a... Jön a következő téma, az Európai Számvevőszék külön jelentése a hitelminősítő intézetek uniós felügyelete megfelelően van kidolgozva, de még nem teljesen eredményes. Valli úr most érkezett eh, meg, ő fog beszélni erről a jelentésről, de mielőtt megadjuk neki a szót, megkérjük Tomé urat, a számbevőszék tagját, hogy a jelentést ismertesse. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a meghívásért, hogy ismertethessem itt a 22-es számú jelentésünket. Az Európa, az ESMA szervezetről. Öröm számomra az, hogy tájékoztathatom önöket a munkánkra vonatkozó információkról. Szeretnék ugyanígy köszönetet mondani azért a munkadokumentumért is, amelyet Valli úr előterjesztett. Ez a dokumentum alaposan összefoglalja a számbevőszék megállapításait, és jó kiinduló pont az eszmecseréhez. A reform folyamat folyik a számvevőszéknél. Ezzel kapcsolatban három éve egy projekttímet hoztunk létre, amely az európai kormányzással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, ezért ez a jelentés egy további anyag, amely a pénzügyi és gazdasági kormányzásról szólt. A felügyelő hatóságról már tavaly közétettünk egy jelentést, a pénzügyi segítségnyújtásról, amelyet a nehézségek küzdországoknak nyújtanak. A legutóbbi jelentésre annak közétételére múlt héten került sor, és ez a technikai segítségnyújtásról szól, amit Görögország kapott, és amit a bizottság koordinál. Nagyon szívesen ismertetem önökkel a későbbiekben ezen két jelentés megállapításait. Most pedig szeretném tájékoztatni önöket az ESMA anyagáról, illetve arról, amit a 2015-22-es jelentésünk tartalmaz. Az audit során megvizsgáltuk, hogy a hitelminősítő ügynökségek felügyelete az ez ma létezésének első éveiben hogyan alakult. Nyilván emlékeznek rá, hogy a 2008-as pénzügyi válság után a hitelt minősítő ügynökségek a bírálatok keresztüzébe kerültek, amiért jelentős mértékben hozzájárultak a pénzügyi piacok problémáihoz, az átláthatóság hiánya miatt, és az esetleges összeférhetetlenségek miatt. A hitelminősítések a befektetők számára fontosak, és azok számára is, akik a tőke piacokon részt vesznek gyakorlatilag alapvető fontosságúak a befektetők számára, és hatásuk nem csak a bankokra vagy a vállalkozásokra nézve, hanem egész országok számára is kulcsfontosságúvá vált. Az Európai Bizottság reagált a hitelminősítő ügynökségek működésével kapcsolatos hiányosságokra azáltal, hogy a szabályozási keretet felül vizsgálta, és szigorúbb szabályokat határozott meg az elszámolhatatosság érdekében. Így született meg az ESMA 2011. január 1-én az Európai Értékpapír Piaci Felügyelet keretében kizárólagos jogkört kapott a felügyelet, illetve a szankcionálás terén, amelyeknek tárgya a hitelminősítő ügynökségek voltak. A hitelminősítő ügynökségekre minősítő szervezetekre vonatkoztak konkrétan fogalmazva megvizsgáltuk a regisztrációs folyamatot, amelyáltal új hitelminősítő, ügynökségek jönnek létre, a felügyeleti tevékenységeket, a kockázatok értékelése, a monitorozás, mint az átláthatóság témájában. Mit állapítottunk meg? Arra következtetésre jutottunk, hogy manapság könnyebb és gyorsabb a hitelminősítő ügynökségek regisztrálása, de a folyamat még mindig bonyolult, és ez főleg arra vezethető vissza, hogy a regisztrációs folyamat túl összetett, bonyolult feltételeknek kell megfelelni. Egy másik lényeges kérdés, amit megállapítottunk, az az, hogy a regisztráció nem elegendő ahhoz, hogy a, az euró rendszer is elfogadja a hitelminősítő ügynökségeket, ugyanis ez további feltételeket, követelményeket támasztott, ezért a 23 hitelminősítő ügynökség közül csak négyet fogad el az eurórendszer, noha mind regisztrálták magukat az ESMA-nál. Ami pedig a felügyeleti tevékenységeket illeti, azt állapítottuk meg, hogy az ESMA felügyeleti forrásai nem felelnek meg a különböző fel, egyre nehezebb körülményeknek, ezért a dokumentáció sokszor nem kielégítő, és a nagy kockázatú területeket sem vizsgálták ki kellő alapossággal. Az ESMA egy központi központi platformot is létrehozott, amelynek feladata harmonizált és széles körben hozzáférhető információt kíván biztosítani. Ugyanakkor vannak bizonyos aggályok azzal kapcsolatban, hogy a nyilvánosságra hozatal kellő megfelelő, valamint hogy kellő ellenőrzéseket hajt -e végre az ESMA erről a platformról. Ami az információ nyilvánosságra hozatalát illeti, a hitelminősítő ügynökségek nem teszik mindig lehetővé azt, hogy kellő gondossággal járjanak el a hitelminősítő intézmények. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Számos ajánlást megfogalmaztunk azzal a céllal, hogy a felügyeleti dokumentációt javítsuk, valamint a kockázatok nyomon követhetőségét, a, ezek beazonosítását, és lehetővé tegyük az összes olyan aspektus megvizsgálását, amely által javítható a hitelminősítő ügynökségek módszertana. Ami pedig az esetleges érdekkonfliktusokat illeti, ez egy nagyon fontos és kényes kérdéskör. Azt javasoljuk, hogy az ESMA felügyeleti tevékenysége megerősödjön azok információkkal kapcsolatban, amelyeket a hitelminősítő ügynökségek nyújtanak. Ezen audit után úgy gondoljuk, hogy az ESMA meg szilárd alapokat teremtett, de úgy gondoljuk, hogy még mindig van mit javítani a helyzeten. Remélhetőleg az ajánlásaink alkalmazását követően az ez ma jobban fel lesz vértezve ahhoz, hogy hatékonyan ellenőrizzen, hatékony felügyeletet gyakoroljon. Köszönöm szépen a figyelmüket, nem választ adok bármilyen kérdésükre. Köszönöm. Next, the uh, rapporteur, Mr. Valley. Vali úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani jó magam is a szemvevőszék képviselőjének, aki gondosan elemezte a helyzetet, és az eszmét, illetve egyetetek ezekkel a vetületekkel. A munkadokumentumomban néhány fontos szempontra összpontosítottam, amelyek javításra szorulnak. Szeretném kiemelni, hogy az ESMA viszonylag rövid idő alatt kellett, hogy végrehajtsa a regisztrációs folyamatot a hitelminősítő ügynökségek esetében, hogy a pénzügyi piacok a 2008-as válság után megfelelő információkat kapjanak. Az ESMA folyamatosan fejlődik, illetve ez az eljárás, és még nem létezik egységes regisztrációs eljárás, talán ez a legnagyobb probléma. A standardizált és egységes módszertan biztosíthatja, hogy a regisztrációs paraméterek egységesek, és egy hatékonyabb védelmet is biztosít. Szisztematikus módon kell dokumentálni a hitelminősítő ügynökségek ellenzését a regisztrációs folyamat során, így módon egységes eljárások alakíthatóak ki. Ez érvényes a kockázatértékelésre is, ez a második pont, amit szeretnék kiemelni a kockázatozonosítási folyamatát látható kell, hogy legyen világos, valamint nyomon követhető. Jelenleg az eljárások belsők, és a kockázat értékelés gyakran üléseken történik, amelyekről nem készül hivatalos feljegyzés, és nem látjuk az indoklást a döntéshozatal hátterében dokumentációra van szükség, amely biztosítja, hogy a döntéshozatalt szigorú elemzések támasztják alá. Az eszmen szerint jelenleg nem kell egy megfelelő informatikus eszköz mindenre, de egy informatikai eszköz segíthetne a monitorozás és az információk kezelés esetében, hogy ez átláthatóbb és hatékonyabb legyen, különösen, hogy a nyomon követhetőséget is garantálni lehessen az értéke, a értékelési folyamat során. Ezen kívül azt hiszem, hogy jelentős javulásra lenne szükség az ma internet oldalát illetően, hogy teljes körű és egyszerű hozzáférés legyen garantálható az információk vonatkozásában. Nagyon fontos az átláthatóság mindenki számára, hozzá hozzáférhetővé kell tenni a dokumentumokat és a vonatkozó jogszabályokat. A múltbeli események megmutatták, hogy az információszivárgás és az összeférhetetlenség spekulációhoz és piactorzulásokhoz vezet. Az ESMA együttműködik a tagállamokkal és védelnie kell a beruházókat. Alapvető jelentőség, hogy megfelelő és gondos felügyeletet biztosítson Tudom, hogy nem az ESMA felelőssége a hitelminősítő intézetek értékelésének felügyelete, de az eljárásokat mindenféleképpen nyomon kell követni, hogy ezek helyesek legyenek, és hogy a hitelminősítő szervezetek ne legyenek politikai nyomásnak kitéve. A lengyelországi terműnősítés, vagy akár 2011-es olasz eset illusztrálhatja az általam mondottakat. A kockázatértékelés hatékony eszköz, és pszichológiai nyomást gyakorolhat akár a közvéleményre is. A spekuláció, amely ebből ered, nem használható fegyverként, hogy kormányokat döntsenek meg, vagy olyan döntésekhez vezessen mindez, amelyet egyfajta válság, mesterségesen kreált válsághelyzet idéz elő. Ami a módszertan felügyeletet illeti, az ESMA mind a terminológia szempontjából, amely néha félreértésekre ad alkalmat, mind pedig egyfajta strukturális késedelem okán mindezen vetületeket még nem elemzett megfelelően. Azt hiszem tehát, hogy itt megfelelő eszközökre van szükség a bizottság részéről, az ESMA részére, már ami a pontosítást a terminológia esetében illeti. És a legkényesebb pontot utoljára hagytam. Az eurórendszer négy hitelminősítő ügynökség értékelését fogadja el, és ez a kisebb hitelminősítő ügynökségeket penalizálja, amelyeket egyfajta második kategóriás ügynökségeknek tekintenek, és azt hiszem, hogy ez egy versenytorzulást jelent. Az Európai Központi Bank és a Bizottság korrigálnak, korrigálnia kell ezt a piactorzulást. Ezek tehát az észri elvételeim, amelyeket beillesztettem a munkadokumentumomba. Várom a kollégák további javaslatait, és köszönöm köszönöm az ESMA, illetve a szemvevőszék együttműködését. Köszönöm. Mr. Valley, there's a representative here from ESMA would like to... Köszönöm, az ESMA képviselője szeretne pár szót szólni, és ezt követően Ayala Sender asszonynak adnánk meg a szót, illetve többieknek, így beszélni szeretnének. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr. A számvevőszék Bizottságtól Mugurusza úrnak szeretném megköszönni ezt az érdekes tájékoztatást, és természetesen Váli úrnak is, hiszen azonosította, hogy melyek a legbonyolultabb kérdések. Szeretnék kitérni bizonyos gondolatokra, illetve ajánlásokra, amelyeket a számvevőszék felvetett, és a bizottságtól is számítok válaszra. A parlament szeretne támogatást nyújtani a kisebb testületeknek, ugye a KKV-kra is külön figyelmet szentelünk és próbálunk egyensúlyt teremteni szemben a központosító törekvésekkel és a nagy szervezetek helyett a kisebb szervezeteket is támogatunk, hiszen a tapasztalat azt mutatja, hogy ha a nagyok összeomlanak, akkor gyakran összeomlik a rendszer maga is, de tisztában vagyok azzal, hogy a kisebb intézmények esetében az elvárások, amelyeket támasztunk, mint ugye a négy hitelminősítő esetében komoly elvárásokról van szó. Szóval szeretném megkérdezni a számvevőszéktől, hogy az ajánlásaik által és természetesen a bizottságtól is várok választ, hogyan tudnánk egyensúlyt teremteni egyfelől az illetékesség hiánya gyakran még veszélyebb is, veszélyesebb is, mintha létezne illetékes, illetékesség, illetve kompetencia, de hogyan tudnánk egyensúlyt teremteni És azt is szeretném megkérdezni, ugye említették, hogy az, ez ma a korlátozott forrásokkal rendelkezik, teljesen egyértelmű a helyzet, erről a számövőszék is tanúskodik, főleg ha figyelembe vesszük, hogy milyen összetettek a szabályzások, és milyen komolyak az elvárások. Azt szeretném tudni a számvevőszéktől, hogy amikor azt mondják, hogy hiányosak a források, konkrétan mire gondol, mennyire gondol, illetve milyen összegre gondol, hogyan érhetnénk el azt, hogy kielégítő legyen ez a szint. Végezetül pedig, noha ez még nagyon friss, a jelenlegi kontextusban, a Brexit-tel kapcsolatban, született ugye egy döntés a tanács berkeiben most a hétvégén. A pénzügyi és gazdasági kormányzás kapcsán ezt ugye megint megkérdőjelezik. Azt szeretném tudni a számvevőszéktől, hogy az ajánlások, illetve a következtetések fényében lehetne még valamilyen javaslatot tenni az ESMA felé az új helyzetre való tekintettel, hiszen most új egyfajta új törésvonal is keletkezik a különböző fajta kormányzások között. Köszönöm. I don't see any other members. Nem látom, hogy más képviselő is jelentkezne. Akkor most adnám meg a szót az ESMA-nak. Thank you, Chairman, and honorable... Köszönöm, Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm az Európai Számbevőszéknek a jelentését. Mindig örülünk annak, hogyha ilyen jelentés készül rólunk, és az első négy évét zárta le a hitelminősítő intézetek felügyeletének, és akkor most beszélnék arról, hogy 2011 óta mit tett az ESMA, illetve válaszolnék azokra az aggodalmakra, illetve ajánlásokra, amik megfogalmazódtak a számvevőszék, illetve a parlament részéről. Először is kérem, eh, ne felejtsék el, hogy a 2011-es rendelet eh, az egy teljesen új eh, rendelet volt a hitelminősítő intézményekről, amelyeket egy másik új intézmény alárendel követeltek. Igazándiból az első négy év arra volt eh, jó, hogy eh, nagyon jó alapokat készítettünk, illetve a regisztrálás volt a feladatunk. Hitelminősítő intézményeket eh, regisztrálni kell ahhoz, hogy azok hitelminősítéseket adhassanak ki. Most 26 hitelminősítő intézet van regisztrálva az Európai Unióba. Ezek között van a Moody's, illetve a Standards Poor, eh, tehát a legnagyobbak is. Eh, az ESMA-nak teljes felügyeleti eh, hatásköre van a hitelminősítő intézetek fölött, ellátogathatunk az irodájukba, kérhetjük, hogy változtassák meg az igazgatósági összetételeiket, vizsgálatokra kérhetjük őket, és szankcionálhatjuk is őket, ahogy azt az ESMA már meg is tette 2015-ben. Ezzel egy időben, és ezt is elismeri az Európai Számvevőszék, a e, jogi keret, a szabályozói keret nem e, végleges, ugyanis e, az első CRA rendelet óta két módosítás történt, a kettes és a CRA 2, CRA 3, amelyeket még nem hajtottak végre teljes mértékben, tehát további kötelezettségeket rónak az intézetekre, ezek még, nincs finaliz, ezek még nincsenek véglegesítve, lesz egy új platform, amely idén indul, amelynek révén a hitelminősítő intézetek minősítései tudják összehasonlítani. Az ügyfelek emellett szintén összehasonlíthatóvá tesszük 2016 folyamán a hitelminősítési díjakat, szint ezek még nem történtek meg, nyilván ezt is figyelembe kell venni, hogy ezek a részei az új rendeleteknek még nem lettek végrehajtva. Köszönjük az ajánlásokat is. Az egyik aggodalom az az, hogy nem állnak megfelelő erőforrások rendelkezésre, és éppen ezért a felügyeleti munkánk nem tökéletes. Elmagyaráztuk a számvevőszéknek, hogy az ESMA kockázat alapú megközelítést alkalmaz, ami alapvetően egy ez szokásos felügyeleti eljárás akkor, amikor nagyon sok mindent kell vizsgálni, hiszen nem tudunk mindent vizsgálni, tehát a legnagyobb kockázatú tételeket kell vizsgálnunk. Ezért is a regisztráció után az összeférhetetlenségre koncentrált leginkább az ESMA, mert az összeférhetetlenség az egyik legfontosabb eleme a rendeletnek. Az előírja, hogy az ilyen összeférhetetlenségeket ki kell küszöbölni, vagy azok súlyát csökkenteni, amennyire csak lehetséges. Az ESMA tehát mindent megtett annak érdekében, hogy eh, eh, legyen egy felülvizsgálati funkciója ezeknek a hitelminősítő intézeteknek, és eh, meglegyen az összes olyan funkció, amely a korábban nem szabályozott entitások szabálybetartásához kell. Tehát alapvetően arra figyeltünk oda az első években, hogy ezeknek a hitelminősítő intézeteknek az alapjai megfelelőek legyenek. E, emellett a másik nagy terület a módszertanok kidolgozása volt. Önök is tudják, hogy az ESMA csak úgy, mint a többi hatóság, e, az e, nem tud a módszertan tartalmi részleteibe beleszólni, ugyanakkor a arra odafigyel, hogy a hitelminősítési folyamat az a szabályoknak megfelelően történjen, illetve a saját módszertanát betartsa a cég, és ha szükséges, akkor a módszertant felülvizsgálja. Tehát a módszertanok validálásával foglalkozunk, arra bírjuk rá a hitelminősítő intézeteket, hogy folyamatosan ellenőrizzék azt, hogy a módszertanuk megfelele még a kívánalmaknak és a követelményeknek. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezeken a felügyeleti területeken e, ténylegesen megfelelő munkát végeztünk, nem látunk e, rést vagy lyukat a felügyeleti munkánkban, ami pedig a nyilvános adatbázist illeti, e, amelyekből a polgárok agregált adatokat találhatnak a hitelminősítő intézetek teljesítményére vonatkozóan. A jelenlegi adatbázis, ahogy magyaráztuk a számbevőszéknek, megfelel megfelel a jelenlegi rendeletnek. Látjuk azt, hogy a befektetők eh, számára lenne előnye annak, hogyha ezt fejlesztenénk, ugyanakkor az eszmának a hatályos rendeletet kell betartania, tehát amennyiben ezt eh, módosítani fogják, akkor megtesszük a szükséges lépéseket, most annyit teszünk, amennyit a jogszabály számunkra előír és lehetővé tesz. Emellett osztjuk azokat az aggodalmakat, hogy a folyamat, amelyet a rendelet tartalmaz, az kicsit nehézkes. A regisztrációs folyamat azonban lehetővé teszi azt, hogy megfelelően ellenőrizzük a hitelminősítő intézetet, mielőtt az hitelminősítéseket bocsáthat ki a piacon. Természetesen ezt az eljárás lehet javítani, módosítani, ugyanakkor nem szeretnénk, hogyha alacsony minőségű regisztrációs döntés döntések születnének. E, nagyon sok igény érkezett már e, regisztráció iránt, e, ezeket tényleg alaposan meg kell vizsgálni, mielőtt engedélyezzük az EU területén való működését ezeknek az intézeteknek. Volt egy olyan megjegyzés, ami szerint az ESMA-nak figyelembe kell vennie a kis és közepes méretű hitelminősítő intézetek terheit. Elképzelhetik, hogy 26 hitelminősítő intézet között vannak kicsik és közepesek is, az ESMA a, e, ezeket mentesítheti bizonyos e, e, tételek alól, tehát nem feltétlenül kell legyen nekik független non-executive direktoruk, vagy rotational analysztjuk, meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a kivételek, ezek eh, igazolhatók-e a adott esetben, és eh, ez alapján döntjük el, hogy az egyes intézetek kapnak-e kedvezményeket, illetve mentesítéseket eh, bizonyos szabályok alól. Emellett ott vannak a, a szabályozói standardok, ez, ezek arra vonatkoznak, hogy mi határozzuk meg, hogy milyen díjat fizetnek a felügyeletnek ezek az intézetek, a kisebb intézetek mentesülhetnek a díjfizetés alól, amennyiben 10 millió alatti forgalmuk van e, euróban. És nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Szeretném megköszönni ezt. Nagyon sok részletes információt kaptunk, ami mindenképpen hasznos e, a képviselőknek még mielőtt megadnám a szót az előadónak, hogy ezt lezárja, Tomi úr szeretne -e választ adni az elhangzott kérdésekre, különösen Ayala Szender asszony felvetésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a Bali úr, valamint Ayala asszony által elmondottakból négy téma körvonalazódik ki, amelyek különösen agasztják a bizottságot. Egyfelől ami az államadósági kockázatot illeti, a hitelminősítő ügynökségek besorolását illeti. A jelentésünkben, a négyes mellékletben, valamint a négyes táblázatban, valamint a hármas mellékletben megtalálják azon jelentéseket, azon anyagokat, amelyeket az ESMA ebben a témában elkészített. Ez egy nagyon kényes téma, és úgy gondolom, hogy annak idején kulcsfontosságú volt, amikor sor került ennek a megközelítésnek az alkalmazására, ugyanis teljességgel hiányzott a szabályozás, vagy önmagát szabályozta ez az ágazat, és innen áttértünk a nyilvános felügyeletre, illetve ellenőrzésre. Amit felvetettünk, az az, hogy az Európai Központi Bank a gyakorlatban meghatározza vagy megnehezíti-e a hitelminősítő ügynökségek piacra jutását, a legkisebb ügynökségekét. A jelentésünkben részletes választ közlünk az Európai Központi Bank részéről. Ebből kiderül, hogy az EKB hangsúlyozza, hogy a különböző célú hitel minősítők saját standardokat határoznak meg. A gyakorlatban azonban mi azt hangsúlyozzuk, hogy az EKB gyakorlata alapvetően igazodik a regisztrációs együttműködési folyamattal. Ennek következtében az amerikai helyzettől eltérően, az amerikai gyakorlattól eltérően nem minden az ESMA által regisztrált ügynökség minősül ilyen ügynökségnek az eurórendszer kritériumai alapján. Noha nem fogalmazunk meg egy konkrét ajánlást ebben a témában, úgy gondoljuk, hogy lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Központi Bank kiigazítsa ezt a gyakorlatát, közelítve a kritériumait az ESMA kritériumaihoz, amennyiben a jogalkotó úgy minősít, hogy ez az egyetlen illetékes szerv az Európai Unióban, a jogalkotó végeredményben talán elgondolkozhat ezen a jövőben. És volna egy másik téma is, amelyet felvetettek, és ez azon forrásokra vonatkozik, amelyekkel az ESMA rendelkezik. A számvevőszék arról nyilatkozik, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal az ESMA nehezen tud eleget tenni mindazon feltételeknek, amelyeket a jogszabályok támasztanak vele szemben. Folyik tehát a párbeszéd az ügynökségek, valamint a jogalkotó, illetve a szabályozóhatóság között. Ugyanakkor amikor sor kerül az ESMA mandátumának definiálására, természetesen figyelmembe kellene venni az ESMA rendelkezésére álló forrásokat. Ez egy olyan ügynökség, amely nem csak az európai költségvetésből részesül finanszírozásból, hanem különböző díjakat is beszed a hitelminősítő ügynökségektől. Végezetül Ami a hétvégén megrendezett tanácsi következtetéseket illeti, illetve azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a mi jelentésünkhöz, emlékeztetnék arra, hogy a számvevőszék már készített a két jelentést két új ügynökségről, az Európai Bank felügyeleti hatóságról, mint az értékpapírpiaci hatóságról, de ezt természetesen nem tudtuk még figyelembe venni, nem tudtuk figyelembe venni a jelentésünkben azt, hogy az Európai Tanács egy esetleges későbbi megállapodása hogyan befolyásolja ezt. hogy a tanács megállapodása hogyan hat majd ezen ügynökségek működésére. Végezetül ami pedig az eljárást illeti, az ezmával kapcsolatos felügyeletet. Mi is örülünk az együttműködésnek, amelyet az ESMA, ESMA tanúsított. A szokásos folyamat keretében próbáltuk tisztázni a tényeket, feltárni a különböző tényeket, és a különböző válaszokat megpróbáljuk beépíteni, az ez ma válaszát megpróbáljuk beépíteni a jelentésünkbe, és örülünk annak, hogy az ESMA elfogadta az ajánlásainkat, és ahogyan azt már említettem, az ESMA működésének alapja adott. Azt hiszem, hogy a jobb, ajánl- jobb működés érdekében fontos, hogy sor kerüljön az ajánlások végrehajtására. Köszönöm. Okay, and finally on this... Köszönöm szépen, és végezetül ebben a témában talán Vali úr az előadó, ha megtenni, hogy lezárja ezt a témát. Köszönöm még egyszer, elnök úr. Köszönetet mondok a szemvevőszék és az ESMA képviselőjének ezért az eszmecseréért különösen Ayala Szender kollégámnak azon kérdést illetően, ami a Brexit esetleges forgatókönyvére vonatkozik. Hát ezt értékelni kell, meg kellene vizsgálni, hogy egy saját valutával rendelkező ország kijelölhetje a feltételeit az EU-s működésnek más országok számára, amelyek esetleg kritikus helyzetben vannak és nem rendelkeznek ilyenfajta szuverenitással, mint a britek. Meglátjuk, hogy hogyan reagálnak majd az ügynökségek erre a kérdésre, amely tisztán politikai jellegű, amely túlmegy ezen jelentés keretein. Ami a szuverén kockázatot illeti, itt azt hiszem, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságot kell garantálni az ügynökségek részéről, az összes eljárás vonatkozásában, hiszen ez egy nagyon erőteljes eszköz a réting, és ez befolyásolhatja, ahogyan elmondtam a beszámoló kezdetén, a pszichológiai állásfoglalást is a lakosság körében, tehát a lakosság lelkiállapotát, hogyha például kiadnak egy hitelminősítést egy adott ország vonatkozásában, amely ugyan nem is, nincs is válságban, de a rating következtében válság alakul ki az adott országban. Ami pedig az az ügynökségek, a kisebb hitelminősítő ügynökségek piachoz való hozzáférési nehézségeit illeti, ezen is el kell gondolkodni, amit az imént említett a szemvevőszék képviselője, az teljes mértékben helyes, és ami a szükséges forrásokat illeti annak érdekében, hogy létrehozzák ezt az új regisztrációs és felügyeleti rendszert. Nos, ezt a mentesítésünkben és az Ekon szakbizottság véleményében is szerepeztetjük, azonban ezen növekményeket mindig megfelelően meg kell indokolni, és meg kell nézni, hogy van-e lehetőség belső észszerűsítésre, mielőtt a források növelését kérnénk. Ez a parlament szövegeiben bizonyosan szerepelni, szerepelni fog, ugye a kont jelentésben és a mentesítéssel kapcsolatos véleményekben. Mindenkinek köszönöm a részvételt. Thank you, Mr. Valley. Uh, I was hoping I wouldn't hear the word. Köszönöm, Valli úr. Uh, örültem volna, hogyha el se hangzik az az, hogy Brexit a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban úgy tűnik, hogy nincs ilyen szerencsénk. Köszönöm még egyszer ezt a témát, illetve ennek a tárgyalás. Az utolsó mai napi rendi pontunk a 2014 évi mentesítés közös vállalkozások. Marinescu úr a előadó. Thank you, Chair. <coughs> so, as you know, there are... Köszönöm. Hogy önök is tudják, nyolc jelentés van a közös vállalkozásokkal kapcsolatban. Artemis, uh, uh, ITER, Cesar és a többiek, Green Sky, tiszta égbolt. So I, I would split in three First, the package of any Artemis and... Clean Sky, tiszta, tiszta ég volt. Nos, az, az Artemis excel 2014 júniusától. ő nekik eh, a három, ennek három ügynökségnek eh, eh, korlátozó véleményt adtak, mert a számbevőszék úgy gondolta, hogy ezeket az ex post auditokat nem tudja értékelni, abból a szempontból, hogy megfelelően készültek-e. A hiba határ minden esetre 2% alatti. A tagállamok közti szabályok azonban eltérnek, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy a tagállamok és az EU szabályrendszerei eltérnek. So, uh, in my opinion, Excel... Tehát, az Excel szerintem meg kellene, hogy kapja a mentesítést, mert 2014-ben indultak, és uh, uh, a Horizont 2020-as pénzeket más szabályok alapján költik el, az EU szabályokat kell tehát betartaniuk. Aztán majd meglátjuk, hogy az Enyákkal és az Artemisszel mit tegyünk. Lehet, hogy arra is találunk valami megállapodást, valami megoldást, de lehet, hogy halasztjuk az egészet eh, őszig, mert ugye ez a két ügynökség, vagy közös kezdeményezés, közös vállalkozás már igazándiból nincs életben, hiszen ők egyesültek az Excelben, és akkor az Excelnek kellene ezt a problémát feloldania, mert ha ez nem történik meg, akkor az Excel a következő két évre vonatkozóan is csak korlátozó véleményt fog kapni az Artemis-es és az Eniakos pénzek miatt. Ami az iter illeti, ott nagyon sok a késlekedés, ahogy önök is tudják, és hogyha elolvassák a számbevőszék véleményét, akkor azt is látják, hogy a tevékenységgel kapcsolatban is volt egy kis zavar 2014-ben. Mi most arra számítunk, hogy a programot az ITER hamarosan elfog, elfogadja. With, uh, with ITER Mm, együttműködünk az ITER-rel, tehát az ITER programját szeretnénk látni. A programozással kapcsolatos döntést elhalasztották, a javaslatot benyújtotta az igazgató, az ügyvezető igazgató, de talán júniusra ez megtörténik. Addig egy értékelést készít egy független szakértő, tehát azt a mentesítést is a véleményem szerint halasztani kellene. Addig, amíg az ITER tanács összenemül júniusban, és el nem dönti, hogy mi legyen a jövője ennek a szerintem igen fontos vállalkozásnak. Do the best for this nem Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ITER teljesítse a küldetését, független attól, hogy én mit gondolok róla. Eh, ami a másik négy eh, eh, vállalkozást illeti, ott hitelesítő véleményt adott ki a számvevőszék. Néhány megjegyzés szerepelt azokban a jelentésekben, mármint a számvevőszék részéről. Nekem ehhez nem is nagyon van hozzáfűzni valóm a számövőszéknek megfeleltek. Általános megjegyzéseim lenne, meg, lennének a számbevőszéki jelentéssel kapcsolatban az FP7 és Horizont 2020, ugye 2014 ez fontos, mert elkezdődtek a második körök 2014-ben, és jó lett volna, hogyha a jelentésben szerepelne, hogy a közös vállalkozásoknál mi volt az első időszak kimenetele, tehát leírni, hogy mennyit költöttek, mi a helyzet a természetbeni hozzájárulásokkal, két-három jelentésben talán szerepel erről valami. Szeretnénk, hogyha a jövőbeni jelentésekben ezek az információk szerepelnének, mert 2017-ig lehet elkölteni az FP7-es pénzeket, és én pedig szeretném látni azt is, hogy hogyan alakulnak a természetbeni hozzájárulások, vagyis a magánpartnerek, a magánszférai partnerek, azok adták-e a beígért, illetve szükséges pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulást. Ennyit mondanék most. Köszönöm. Köszönjük Marinescu úrnak. Részletes beszámolót tartott a közös vállalkozásokról. Pos úr az első hozzászóló. Eh, Köszönöm szépen, Derek. Tisztelt kollégák, tisztelt jelentéstevő. Egészen röviden tennék néhány általános jellegű észrevételt. Talán a jövőre át kell gondolnunk, hogy vajon a közös vállalkozások jelentéstevője ne készítsen egy általános jelentést is, ahol általános jellegű észrevételekkel foglalkozna. Ezzel a közös vállalkozásokra vonatkozó jelentések áttekinthetőbbé válnának. Most a hetes kutatási keretprogram, illetve a Horizont 2020-szal kapcsolatos észrevételek többször is elhangzanak, de én nem értek egyet a forrás kiutalással az jelentéstevővel, már ami a 2014-es mentesítést illeti. Én a 2015-ös és 16-os évre vonatkozóan hasonlóképpen fejezném ki magam. Azt hiszem, hogy itt egy közös központ létezik a közös vállalkozások vonatkozásában, a Common Support Center, és az a kérdésem, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek ezzel a központtal, már ami a közös vállalkozásokkal való együttműködést illeti. Talán a bizottság többet tud erről, és lehetne javítani a hatékonyságát ezen együttműködésnek. A jelentéstevő igencsak kritikusan fogalmaz a szenvevőszék jelentésével kapcsolatosan, ismétlődnek a jelentésben részek szerinte, és hiányoznak bizonyos fontos információk ezen számövőszéki jelentésekből. Értem, hogy nem kellett volna egy kettős munkát végezni, az általános észrevételeket nem kellene megismételni. Jó, hogy vannak ilyen információk, hogy ezek hozzáférhetőek, de talán egy szerűben is lehetne ezeket hozzáférhetővé tenni a parlament számára. Azt hiszem, hogy a számvevőszék egy hiteles intézmény, noha ez erőteljesen kapcsolódik az EU hitelességéhez. Jó lenne szerintem, hogyha a jelentés elfogadásánál kicsit kevésbé kritikus hangvételt ütnénk meg. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy, hogy itt egy döntést hoztunk az árnyék jelentéstevőkkel, és két közös vállalkozás kivételével azt hiszem, hogy megadhatjuk a mentesítést ezen közös vállalkozásoknak. Köszönöm. Thank you. Mr. Soltes. Soltes úr. Hvala, gospod predsedujoči. Sam bi se dotaknil teme. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék egy olyan témára kitérni, amelyet tavaly elég részletesen megvitattunk, ez pedig az ITER projekt. Bizonyos vízszerések, illetve rossz gazdálkodás kockázatok, tavaly elhalaszt, ezek miatt tavaly elhalasztottuk a mentesítést, és ez egy szomorú tény. A legtöbb olyan probléma, amelyet tavaly felvázoltunk, még mindig ott van, megoldatlan. A számbevőszék pedig arra megállapításra jutott, hogy még mindig vannak késlekedések a 2014-es végrehajtással kapcsolatban. Ezek húzódnak tovább, és úgy tűnik, hogy a költségvetés is az egekbe szökött. A belső felügyeleti csoport a 2014-es évre vonatkozóan azt állapította meg, hogy az időkeret nem realisztikus, vannak egyéb problémák is a projekttel, és még mindig várjuk azt, hogy a cselekvési tervet nyilvánosságra hozzák, 2015 júniusában kellett volna ezt eh, megkapnunk, de aztán elhalasztották novemberre, most pedig úgy tűnik, hogy majd valamikor az év közepe táján eh, kerül nyilvánosságra, ezért nincsenek még eh, adataink az időkerettel kapcsolatban, és a szükséges finanszírozásról sincsenek megfelelő információink. Kérdés, hogy miért nem nyilvánosan hozzáférhető ez az információ? Annak ellenére, hogy az igazgató ismertette a javaslatokat, és eh, aztán ezeket eh, el is fogadták az ITER-ben. Valószínűleg el kellene halasztanunk a mentesítés megadását, és eh, meg kellene várnunk a cselekvési tervet. Szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság erről hogyan vélekedik. A bizottság megkapta a cselekvési tervet? Látták ezt? és a bizottság zöld utat adott-e a cselekvési tervnek. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs a közös vállalkozások részéről senki itt. A bizottságot kérdezem, hogy szeretne reagálni. Elnézést. Hayden in the back there. Yeah. So, um, hátul valaki jelentkezett. A kérdés az iterrel volt kapcsolatos. Nem tudom, hogy a bizottsághoz intézte a kérdést. Pontosítaná, hogy miről kér információt? Uh, I just comment some information regarding ITER, especially az iterre kapcsolatban kommentáltam néhány dolgot, kitértem arra, amit az Európai Számvevőszék megállapított. A kérdésem viszont az Európai Bizottsághoz szólt. Szeretném tudni, hogy ők készhez kapták-e az ITER cselekvési tervét. Elnök, kikapcsolná a mikrofonját? Tehát a bizottság kapta a kérdést, nem pedig az ITER. Oké. Okay. Thank you very much. I'm Paul Webb from DG. Köszönöm szépen. A DG ATD-től jöttem, tehát már nem a Fúzió Energia Fejlesztési Szervezettel foglalkozom. Valóban egy új menetrendet eh, vázolt fel az ITER, az ITER tanácshoz, viszont a bizottság az Európai Unió nevében, valamint a többi ügynökség elutasította ezt eh, a tervet, mert úgy gondolták, hogy nem volt kellően kiforrott, nem volt elég egyértelmű, Éppen ezért ezt nem hoztuk nyilvánosságra, mivel volt benne egy adat, nem tudom, hogy pontosan melyik volt ez az adat, de nem fogadta el a bizottság, tehát további munka szükséges ezzel kapcsolatban, remélhetőleg hamarosan meg lesz ez az adat. Hogyan kapcsolódik ez a mentesítéshez? Nos, a különböző biztosok azt mondták, hogy amennyiben és amikor jóváhagyásra kerül ez, önök is megkapják ezt az információt. Nem kell a mentesítést elhalasztaniuk ahhoz, hogy megkapják ezt az információt, mert az információ amúgy is rendelkezésre fog állni, ahogy a más információ is. Tehát önök meghozzák a döntésünket, de amint meg lesz az információ, ezt önökhöz is eljuttatjuk. Ami pedig a jelentést illeti, köszönjük szépen, nagyon jó hír, hogy a többi ügynökség mentesítésének megadását javasolják, kivéve az Artemis-t és az Eniakot. A helyzet az, hogy igazából mi nem tudunk mit tenni. Az Excel számára ez nehézséget jelent, remélhetőleg találunk erre megoldást, de megint csak azt mondhatom, hogy nem vagyok biztos abban, hogy az zeniek vagy az Artemis szempontjából a mentesítés elhalasztása különösebben változtat a helyzeten. Itt egy korábbi jogi problémára vezethető ez vissza, ezen pedig mi most nem tudunk, ezen nem tudunk változtatni. Nem tudom, hogy ez megválaszolja a kérdését. Yeah, we could... Igen, kifejezhetjük azt, hogy nem vagyunk elégedettek az információval, ezért azt javasoljuk, hogy a 2014-es évi mentesítést elhalasszuk. tekintettel az ön válaszára is, amiből egyértelműen kiderül, hogy a súlyos probléma még mindig fennáll, bizonyos információkat tisztázni kell. A releváns információ a cselekvési terv, illetve a tevékenységekről még mindig nincs a kezünkben. Elnök, köszönöm szépen. Talán Marinescu úrnak adnám akkor meg a szót, hogy lezárja a témát. 2014-ről szólva akkor ez volt az első év, éve a második EU-nak, eh, az FP7-es pénzekből működtek még ezek a vállalkozások, ami azt jelenti, hogy 2013-ban az FP7-ből tervezték meg a kifizetéseket, meg kell vizsgálni, hogy mire vállaltak kötelezettséget, és ténylegesen miket fizettek ki. Ez alapján ítélhető meg a teljesítmény. Ugyanakkor már kaptak pénzt, a Horizont 2020-ból is, tehát a Horizont 2020 is beindult, és hadd mondjam el, hogy ugye évente mások a költségvetési sorok. FP7, illetve Horizont 2020. Egyesek már e, szerveztek e, közbeszerzéseket, illetve voltak olyanok, amelyek kötelezettséget vállaltak, de még nem fizettek ki semmit. Aztán voltak olyanok, amelyik előzetes kifizetéseket teljesítettek, de hát tudnunk kéne, hogy melyik közös vállalkozás mennyit, mennyire vállalt kötelezettséget, miket fizetett ki, jó lenne megtalálni e-, ezeket az információkat, az internetes lapjukon a közös vállalkozásoknak. Egyébként alapvetően a legtöbb esetben ott is vannak, hogy mik a kötelezettségvállalások és a kifizetések, tehát maguknak a vállalkozásoknak a lapján ott van, de a számvevőszéki jelentésben nem szerepelnek ezek az adatok, illetve vannak olyan százalékok, amelyek nem e, e, a valóságot tükrözik. Van az F4 Energy vonatkozásában, van egy ITER terv, ezt nem utasították el, de egy független szakértőt kirendeltek. Ez a, az értékelés most folyamatban van, áprilisra ér véget, a jelentés pedig júniusban születik meg. A tanácsban majd látni fogjuk, hogy elfogadják-e ezt, vagy sem. Itt most az ITER tanácsra gondolok. De az ITER munkájának 85%-át azt a helyi ügynökségeknek, illetve a tagállami ügynökségnek kiszervezték. Changed. Uh, a munka szervezése az változott. Eh, ez lehetővé tette azt, hogy eredményeket érjenek el. De a lényeg az, hogy a 85%-át már kiszerződték a munkáknak, tehát eh, igazándiból azt kellene látnunk, hogy kérnek-e további személyzeti segítséget, további pénzt, hogy ez megvalósítható legyen. közben. I'm always reluctant to let somebody come back in after the rapporteur as... Eh, én nem szeretem megadni a szót a raportőr után már senkinek, kivéve ha abszolút szükséges. Nem, akkor ezek szerint nem. Köszönöm szépen. Ami a menetrendet illeti, a módosítók benyújtásának határ ideje március 4-e, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban 22-23-án fogadjuk el márciusban, és az áprilisi második plenárison kerül napirendre. Ezzel a mai napirendünket befejeztük. Tényleg hamar befejeztük, de Gressle asszonynak nem mondják meg, mert nem, nem mondják meg, vagy vagy legközelebb ledolgoztatja velünk ezt a másfél órát. Holnap reggel szavazással kezdünk, hozzák a szavazókártyákat.